Bien. Mes chers collègues. Kedves kollégák, kérem, mindenki maradjon csendben, megkezdjük az ülést. Szeretném megköszönni Lewandowski biztosnak, hogy itt van, és munkatársainak is, hogy eljöttek. És ahogyan általában is tenni szoktuk, a biztos fogja bemutatni most itt legelőször az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottságában a 2014-es tervezett költségvetést, amelyet ma reggel el is fogadott a bizottság. Úgyhogy ez egy különleges ülés a Költségvetési Szakbizottságban, és arra is emlékeztetnék, hogy rendes ülésünket, amelyre már régóta mm, megvan az időpontunk, holnap délelőtt fogjuk megtartani, és szeretnék arról is mindenkit tájékoztatni, hogy kértem a parlament elnökségétől, hogy egy különleges ülést tartsunk jövő héten hétfőn Strasbourgban a Kobu részéről 18 óra 30-kor. Ezt a koordinátorok ülésének szenteltük ezt az időpontot eredetileg, de úgy döntöttünk, hogy ez egy plenáris rendszerben és nyílt ülést fog tartani a KOBU, annak érdekében, hogy az MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokról naprakész információt kapjunk, mert erről ma nem fogunk eszmét cserélni. Múlt héten hétfőn beszéltünk róla az ártajtók mögött, de valószínűleg a szavazás plenárison a jövő héten kerül majd napirendre. Mindenki látta a napirendet, igazából csak egy napirendi pontunk van a mai napra, és ez pedig nem más, mint a költségvetés tervezett bemutatása, úgyhogy meg is adom a szót azonnal Lewandowski biztosnak. Thank you. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a kollégákat, jó reggelt. A mai alkalom a 2014-es évről szóló költségvetésről szóló első vita, a éves pénzügyi keret első eljárása, és ma és holnap, ugye mivel a Koreper Horvátország csatlakozását jóvá hagyta, így most már nem is 27, hanem 28 ország költségvetése az, amiről beszélünk. Ahogy az első dián látható, az MFF-ről még nincsen végleges döntés, enélkül kell 2014-ről beszélnünk, ez egy nagy hátrány, de azért vannak bevált szabályaink, amely alapján a költségvetés formális elfogadása után közvetlenül a különleges körülményekre való tekintettel azonnal a parlamenthez jövünk, éppen azért, mert nagyon kevés az időnk. A 314-es szabály alapján a költségvetés tervezetét valamennyi nyelven kéne benyújtani, de mivel július 1-ére ennek meg kell lennie, e, ezért e, a valamennyi nyelvre lefordított változat csak szeptember 1-ére lesz kész. Általában gyakorlatias a naptár tervezésünk, és hát nem e, a szerződéseknek felel meg ez most tökéletesen, mert április végén kéne ugye elfogadni ezt, és akkor így több idője lenne a tanácsnak, parlamentnek is vele foglalkozni. Sajnos ez nem volt lehetséges, de a jövőről szóló tárgyalások azért előre haladott állapotban vannak, még hogyha nem is zárultak le. Tehát nem tudunk teljesen végleges dolgokat mondani, de azért sok mindent már meg tudunk előlegezni és hozzá tudunk igazítani ahhoz, hogy hol tartanak a parlament és tanács közötti tárgyalások a több éves pénzügyi keretről. Ez tehát a kiindulásunk alapja kénytelenek vagyunk elfogadni ezt a helyzetet, de a szerződések által előírt határidőket is tartani fogjuk. Amíg az egyeztetést össze nem hívják, addig is már lehet módosító levéllel módosítani azon, amit itt most elő fogok terjeszteni önöknek. A tanács és parlamenti közötti tárgyalások eredményeitől folyamatosan függően, és a módosító levelet, leveleket, amelyek majd megszületnek, ezeket figyelembe fogjuk venni annak a tükrében, ahol a tárgyalások tartanak következő diát kérem. Ez egy általános megjegyzés a kötelezettségvállalásokról és kifizetésékről. A kötelezettségvállalások általában a, a, ö, a Kobú Bizottságnak bemutatott előzetes terv alapján szoktak kialakulni, ez meg is történt idén is március 27-én, de a ifjúsági munkanélküliség elleni programot előre hoztuk. Ez egy jelentős változás ahhoz képest, amit március 27-én önök elé terjesztettünk. Ami a kifizetéseket illeti, 2013-nak ugye már megvan a költségvetés tervezete, és ez jóval elmarad ennek a kifizetési szintje a tervezet alatt és így teljesen ki kell használni a plafont. Ez 8,5 millió, milliárd eurónak felel meg. Attól függően, hogy a tanács és parlament egymással mire jutnak, fogjuk megírni a módosító levelünket. És majd az lesz benne. A prioritásokról már beszéltünk, tehát előre hozzuk a Youth Employment Initiative-et, és a kös és, kis és középméretű vállalkozásokra vonatkozó likviditási elképzeléseink is prioritást élveznek, erről majd látnak is többet, de minden eddiginél magasabb szinten a 2014-es költségvetést a beruházások szolgálatába akarjuk állítani, a növekedés, a foglalkoztatás, a versenyképesség javításának szolgálatába. A beruházások szolgálatába, tehát a kedvezményezettekhez kell eljutni a lehető legtöbb pénznek. Ugyanakkor ez a költségvetés egyfajta hidet képez a, az jelenlegi és a következő pénzügyi keret között. Ez egy átmeneti költségvetés, amelyben még vannak administratív megkötések, amelyek 2013-ban még érvényesek, de 2013-ban is voltak már költségvetési csökkentések, de 2014 lesz ez igazán átvezető költségvetés a következő időszakra. Következő diát kérem. Ezen a hatas számú dián láthatják, hogy milyen érdekesen alakul a kifizetések struktúrája 2014-ben, az új pénzügyi keret első évében a kifizetések sok program esetében lassan fogják követni a kötelezettségvállalásokat. Ez a múltban is tapasztalat volt, és erre épül ez a becslés. Az új pénzügyi terv azonban rendelkezik majd olyan szabályokkal, amelyek ezt majd csökkentik. Tehát, ami a kötelezettségvállalási beszéléseket illeti, a növekedési és foglalkoztatási területen nő ezeknek az értéke 2013-hoz képest. Fontos azonban azt is tudni, hogy a kötelezettségvállalások és kifizetések közötti szakadékot most ugye 6 milliárd euróra becsüljük, de a RAL növekedése 2012 és 13 között miatt a kifizetések és kötelezettségvállalások közötti szakadék 18 milliárd volt, mert a RAL nagyon megugrott azon két év között, de ez most orvoslásra kerül. Itt van tehát a kifizetések struktúrája. Ezen is látszik, hogy ez híd jellegű a múlt és a jövő között. 14%-a a kifizetéseknek, már a DIA 40 ot ír, köz, igazgatási kifizetés, és nem rendhagyó, ez egy új költségvetési időszak első évében, hogy az, az elmaradt kötelezettségvállalások 17%-ra rugnak, és most ezt 17 milliárdra rugnak, javítja magát az előadó, 17 milliárdra rugnak, és ez majdnem ö, a költségvetés fele. Tehát itt a régi programokat ugye be kell fejezni, anélkül, hogy új kötelezettségvállalásokat vállalnánk, ezért itt ebben az évben óriási összeget kell majd, ami ki nem fizetett kötelezettségvállalásokra költeni, és ezért javaslatunkban megpróbáljuk ezt csökkenteni, a, a ralok ö, hatalmas értékét legalább egy harmaddal a költségvetési időszak végére, ideértve a 2013-as költségvetés tervezetét, már ott is ugye azt látjuk, hogy több mint 200 ö, milliárd, millió, milliárd euró ö, ból 17 milliárd volt a kifizetetlen, így néz ki tehát a 2014-es struktúra. A dia alján pedig az látható, hogy milyen alacsony lesz az új programokra vállalt kötelezettség, ez is jellemzően egy ilyen keret első évére jellemző érték, mindössze 10 milliárd lesz, és ez is előfinanszírozás, az új programok előfinanszírozása, tehát minimális összeg. 1,1%-os GNI értéknél számítjuk ezt. Ennyi tehát a kifizetésekről 2014-ben. Ez a táblázat azt mutatja, mert ezt kontextusban kell kezelni, 2014 ugye egyfelől híd, másfelől pedig egy, egy hosszabb távú trend része, a 2014-2020-as időszaknak a része, növekszik a kötelezettségvállalások összege a növekedés és munkahelyteremtési fejezetben, a versenyképesség fejezetben, máshol pedig ugye csökkenések lesznek, ezt maguk is láthatják. Ez egy trendbe illeszkedik a következő időszak trendjébe. És akkor még nem beszéltünk a költségvetésen kívüli pénzekről, az MFF-en kívüli pénzekről. Ezen, ezek között is két különböző csoportot kell elkülöníteni egymástól. A globalizációs alap az egyik, és a sürgősségi tartalék. Ezek mind kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket tartalmaznak, amelyek túl mennek az MFF plafonján. A jövőben ezért ezen eszközök mobilizálására nagyon oda kell figyelni, mert az Európai Szolidaritási Alaprugalmassági Eszköz, ezek különböző természetű dolgok, nem a költségvetés elveihez illeszkednek, de az elveket ezekre vonatkozóan is meg kell őriznünk a kifizetési és kötelezettségvállalási elveket, még ha a plafonon ezek túl mennek is. Itt ez most nem egy éves, hanem időszakos lebontás a pénzügyi keretek között. A lassú kezdése az új programoknak nem jelenti azt, hogy Európa nem kap majd csomó új programot, befektetések, beruházások, formájában, mert ha nem is 2014-ben, de utána tényleg az érdemi dolgokra fog koncentrálni minden költségvetés, az elmaradt prioritásokat visszahozzuk a programokba, az a gazdasági helyreállás és a Connecting Europe Facility kapcsán ö, új típusú tervezés lép életbe ö, a gazdasági helyreállítási programok prioritásaival, és azt látjuk, hogy nem csak 2014-ben, hanem a, ha az időszakokat vetjük össze, akkor azért látni fogjuk, hogy a versenyképességre költött összegek jelentősen meg fognak nőni a jövőben. Ez az 1A címre vonatkozó lebontás itt, amit látnak. 2013 is benne van, ezek csak a kötelezettségvállalások persze, úgyhogy így a módosító levél ezeken nem fog változtatni további részletekről szól a következő dia. A kohéziós pénzek fejlődése is nagyon jellemző. A projektek természetéből fakadó ez a növekedés. Én nem ijedek meg attól, hogy 2014-ben egy csökkenés lesz. Az én problémám inkább az, hogy majd a programozási időszak vége fele lesz elég pénzünk a projektek befejezéséhez. Ugye csökkenteni akarjuk a kifizetetlen kötelezettségvállalások összegét, és 2014-15-ben fog ez lezajlani, ez a kifizetés, ez a hézag csökkentés a kötelezettségvállalások és kifizetések között, mert ehhez erre szükség van ahhoz, hogy a pénzügyminisztériumok is egyensúlyba kerüljenek, és az új projektekre új pénzeket lehessen majd szánni, és nem csak kis előfinanszírozási összegeket, hanem rendes finanszírozást. Ezt is látni kell tehát a kötelezettségvállalások alakulásában. És itt most a két témát összevontuk, a versenyképességet és a kohéziót és a kettő együtt is azt mutatja, hogy 2014-ben még az előzőek kifizetése, a hézek csökkentés zajlik, de utána szépen felfutnak. A következő dia azt mutatja, hogy az úgynevezett zászlós hajós kezdeményezésekre mennyi pénz fog jutni. Nem feledkeztünk meg a 2020-ra vonatkozó terveinkről, fő céljainkról. Itt vannak a 2020-as programban szereplő fő témakörök, és fontosnak tartottam, hogy bemutassam azt, hogy ezekre mennyit költünk a hatékony Európára, a digitális napirendre, az új készségek, az innováció témára. Már a 2014-es költségvetés is fogja mutatni ezeket a 2020-as prioritásokat, később meg aztán még inkább kidomborodnak majd. Nagyon fontos ez a dia. Ezek új pénzeket mutatnak. Csütörtökön, pénteken, várhatóan a tanácsi ülésen elfogadják majd a a plafon teljes kihasználására vonatkozó elképzelést az ifjúság érdekében, tehát előre hozzuk ezt a témát amennyire csak lehetséges. Teljes körű frontloading lesz. Amit csak lehetséges volt, a Youth Employment Initiative 6 milliárd euróját megpróbáljuk 2013-ban, 2014-ben tervezni, persze összhangban a kohéziós alappal. Ez azt jelenti, hogy az alplafonokat módosítottuk az 1A és 1B fejezetekben. Elveszünk pénzeket a lassan kezdődő, állítólag lassan kezdődő, például a Connecting Europe és az energiaprogram témákból, a teritoriális együttműködési programból, de erről persze még meg kell egyezni majd az érintetteknek, és a kohéziós alapból is. Ez a frontloading egyfajta backloadingot is feltételez, tehát ahhoz, hogy előre tudjuk ezeket a pénzeket hozni, ahhoz más pénzeket hátra kellett pakolni. A 15-24 év közötti fiatalok foglalkoztatásának segítésére szolgáló programok tehát különös prioritást élveznek. Ez a lelőrehozás mutató táblázat azt mutatja, hogy persze a későbbi évekre sem szabad ugye teljesen lenullázni a, a pénzeket, még ha előre is hozzuk őket, hiszen munkanélküliség a fiatalok körében mindig lesz, de a szociális alap, mivel sokkal nagyobb, ugye 80 milliárd ennyi év alatt, a későbbi években is fogja a strukturális alapokon túl finanszírozni az ifjúság munkanélkülisége elleni harcot, de csak megfelelő operatív eszközökkel kiegészítve a ifjúsági munkanélküliség elleni programon belül a Youth Guarantee segítségével lehet ezt jól megvalósítani. Egyelőre még csak két-három országban működik ez az operatív program, mert más országokban nem volt ezekre még pénz. Ezért mobilizálni kell címzett tételeket annak érdekében, hogy a többi tagállam is képes legyen beindítani ezeket az operatív programokat. Ezeket a szociális alapból tudjuk előteremteni azokban az években, amikor már backloading van. Tehát ugye azért látnak itt nullát a középső sorban, mert minden pénzt előre hoztunk, de a szociális alap, ahogy egyébként a jogszabályok is előírják, ezekben az években is fog akarja finanszírozni az ifjúsági programokat. A dolognak van persze egy másik oldala is. Nagyon sürgős, legalább ugyanennyire sürgős az is, hogy a közös kockázatvállaláson belül a kis és középméretű vállalkozások magánfinanszírozása is lehetséges legyen, tehát ez ugyanolyan prioritás, mint az ifjúsági programok, hiszen ezen a területen nincs kellő likviditás, nem tudnak a kis és középéletű cégek kellő pénzeket igénybe venni, ezért nem csak politikai nyilatkozatokat teszünk, hanem konkrét eszközöket eh, hozunk létre annak érdekében, hogy a COSME, a Horizon és az ESIF programok ö, eh, valamennyien szolgálják azt a célt, hogy a likviditás, a hitelezés a kis és középméretű vállalkozások számára működjön. Itt látható, hogy milyen programokat vonunk össze. Az utolsó részben a strukturális és beruházási alapra vonatkozó összeg az az egész időszakra vonatkozik, nem csak 2014-re. <clears throat> Azt reméljük, hogy ezáltal lendületet tudunk adni a közös felelősségvállalásnak, az állami pénzek mellett tehát megmozdulnak a magán finanszírozások is a KKV-k érdekében. Ez sem lenne lehetséges, persze, ez sem lehetséges az MFF-ről szóló végleges megállapodás nélkül, de prioritást élvező kérdés, és gondolom, hogy erre meg lesz a pénz, hiszen mindenki a kis és középméretű vállalkozások likviditásának javítását akarja. Nem túl izgalmas ez a színekre lebontott torta talán, címsorokra lebontott bemutatás. És még úgy is változnak ezek a számok, ha majd mélyebbre hatolunk a költségvetés tervezésében de nem mindegy, hogy 2014-ben mit hozunk előre, mi az, ami startup programnak minősül, és meg is valósítható. Annak tükrében, hogy a tagállamoknak milyen a projekt megvalósítási kapacitása. Tehát csak olyan pénzeket érdemes előrehozni, ami, amelyekkel tényleg meg lehet valósítani valamit. A Horizont program természetében például viszonylag kicsi a frontloadingra lehetőséget adó rész, a program jellegéből adódóan. Lehet erről is tárgyalni az MFF kapcsán, tehát lehet valamennyit előre hozni a horizontnál is, de ez inkább költségvetés végrehajtási kérdés. A Horizont ugye projektekről szól, ez egy tipikusan lassan induló téma, amely később majd felgyorsul. Itt látható egyébként, hogy ez beszélésünk szerint hogy fog alakulni az egyen fejezeten belül. Ugye ez nem csak a Horizontról szól, hanem az Erasmusról is, a CEF-ről is. Tehát idővel a csökkenés után szépen meg fog nőni ezeknek a finanszírozási szintje. De egyelőre még nem látunk világosan, mert például a közlekedési projektek tekintetében még eldöntetlen, hogy milyen pénzek állnak rendelkezésre. Az már világosnak látszik, hogy az Erasmusra fordítható összegek majdnem megduplázódnak, a horizontra is nagyjából ez jellemző. Az egy a másik fő témája a kohézió. Arra szeretném itt ráirányítani a figyelmet elsősorban, hogy ugye itt a legelmaradottabb régiók, illetve polgárok, legnehezebb körülmények között élő polgárok segítése a cél. Nem kommentálnám ezt a tortát, itt csak azt mondanám, hogy itt sok-sok kérdőjel van még, sok-sok nyitott kérdés. Egy biztos, hogy bizonyos pénzeket már körülbelül 360 millió, millió euró erejéig beépíteni a költségvetésbe, de hogy ehhez még mennyi jön, azt még nehéz látni, ez a tárgyalásoktól függ. Kettes címsor. Ez a legstabilabb címsor. Ez a tárgyalások természetéből is adódik. Az agytöröztök ezt már megtárgyalták érdemben egymással, ez jól látható a 2014-es költségvetésben is. <clears throat> Míg más területeken nagyon sok lassan beinduló és később felgyorsuló program van, itt stabil egyenletes finanszírozású témáink vannak, kivéve a vidékfejlesztést. Ez is ugyan projektekről és a megosztott irányításról szól, és ezért ez is egy kicsit tipikusabban, lassabban induló dolog, mint a másik kettő. I think this is message to Helga. A LIFE programnak, ugye itt önöknél Helga a fő szakértője, ezek az oszlopok azt mutatják, hogy itt is van remény, a kötelezettségvállalások összegeit látjuk. Megpróbáljuk ezt mainstreaminges rendszerrel, ugye itt a, a vízvédelem, a hulladékkezelés, az energiahatékonyság tartoznak ide. Ezek mind horizontális kérdések, és a Life Fuel illeszkedik a nagy kereten belül a környezet közötti célok megvalósításához ö, ö, a mainstreaming révén milliárdokat lehet ö, erre a témára irányítani. A következő címsor a biztonságról és ö, a, polgári programokról van szó, ideértve ugye a nem forgó alapokat is, mint például a migrációs alap. Itt még vár, várunk a tagállamok által megfogalmazott programokra, és ha megfogalmazzák őket, akkor adunk rájuk pénzeket. Ezek tipikusan lassan beinduló programok, ugyanakkor nagyon fontos programok, hiszen ezek is a kitűzött fő európai célokat szolgálják. Ugye ne felejtsük, hogy a szíriai helyzetet is eddig humanitárius segélyek formájában kezeltük, és az egyik legnagyobb prioritás a humanitárius segítségnyújtáson belül, de tervezhetetlen a helyzet, ugyanakkor számolni kell vele. Aztán Ugye itt is azt látjuk, hogy a lassan megduló programok először és mutatnak, aztán felzárkóznak, és viszonylag normális finanszírozása szinten maradnak. Kreatív Európa ö, téma, ezen belül, ugye ezt korábban a média programnak hívtuk, megváltozott a címe, de ö, ö, végül is tulajdonképpen kulturális különlegesség védelemről szól, a médiaprogram is erről szólt, és a Kreatív Európa is erről szólt, tehát hogy Európa sajátossága kidomborodjon és megmaradjon. A globális, Europe, globális Európa témában e, egyből költhető pénzek, ugye a humanitárius segítségnyújtási pénzek, ami később jön, az a csatlakozás, előcsatlakozási pénzek elköltése. Ez úgy azáltal, hogy Horvátország csatlakozik, megszűnik ennek egy része az előcsatlakozási tételen belül, ami a szomszédsági és fejlesztési politikát illeti. 2013-ban már nagyon sok pénzt elköltöttünk, ezért 2014-ben ez vissza fog esni, de a négyes címsorban általában véve elmondható lesz, hogy a, persze a tárgyalások függvényében, hogy majd lesznek növekedések is. Például a sürgősségi tartalék ö, már most a plafon fölött van. Itt van, hogy időben lebontva ezek várhatóan hogyan alakulnak majd a finanszírozási szintek, vonatkozásában. A következő téma meglehetősen kényes. Ez ugye a saját működésünk költsége, az igazgatási költségek. Ez annak a lebontása, hogy viszonylag stabilan a bizottság 30 9%-nál van, a parlament 42%-nál, az úgynevezett közös költségek 19%-nál, ezzel van gond. A legvisszafogottabb tervezés és karcsú igazgatási működés mellett is, ugye Horvátország csatlakozása miatt többek között, gond van a nyugdíjakkal. Ezeknek nőni kellene 6%-kal 2014-ben, van valamennyi 7%-kal kéne nőniük jövőre, és minden erőfeszítés ellenére, ugye megtakarítottunk az európai iskolákon, még így is úgy néz ki, hogy a megszorítások és mondom karcsú igazgatási költségek mellett is nem lesz a jövőben elég pénz a nyugdíjakra. Egyre jobban nő a nyugdíjakra költendő összeg, és ezt nem lehet sehogy se befolyásolni. Itt látható, hogy ez a jövőben hogy alakul majd. A nyugdíjak folyamatosan nőnek, az európai iskola költségével együtt látható. És a bővítés ellenére alacsony uh, alfájú ez a növekedési ív, nem úgy növekszik, ahogy kellene neki. De Ugye itt van a bérek befagyasztása is 2013-ra és 2014-re vonatkozólag. Tehát itt lesznek csökkentések, de igazából önöknek kell majd értékelni ezeket a táblázatokat és levonni a következtetéseket. A következő táblázat a posztokról szól, tehát nem a kiadásokról közvetlenül, hanem a posztokról. Karcsúsítjuk a szállományunkat évente, 2014-re vonatkozólag, és az összes intézmény esetében ez nagyon nehéz persze, hiszen új kompetenciáink is vannak, és ez annál is nehezebb. Ugyan meg tudjuk tenni ezt, de igazából a bizottságon belül nagy erőfeszítéseket teszünk ennek érdekében. 200 embert vettünk fel Horvátországból, de 2014-re vonatkozólag tovább csökkentjük a posztok számát összességében. Természetesen ez az adminisztratív kiadásoknak nem a teljességét tükrözi, hiszen nagyon sok elemből áll ez össze. Az ötös bekezdés alatti részekre vonatkozólag is sok mindent lehetne mondani, és az ötös címsor, itt nagyon sok kötelezettség van, itt vannak az ügynökségek, a cidégelmes munkaszerződéssel dolgozó munkatársaink, és az administratív címsoron kívüli ö, kiadásaink. Nos, most már majdnem a végén vagyok, de hát itt nem csak a számokról van szó, hanem elvekről is, Egy, egyszerűsíteni akarjuk a nomenklatúrát a különböző programokon keresztül, de ezt már korábban is elmondtam más időpontok során. Szeretnénk úgy értékelni a számokat, hogy az eredmények fényében tegyük ezt meg. Tehát ennyit a régi és az új közötti különbségekről. Ez nem túlzás. Látom, hogy mindenki még ébren van. Köszönöm az önök figyelmét, mert ez egy nagyon hosszú történet volt. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Nem csak, hogy nem aludt el a hallgatóság, hanem hallgatta és nagyon örült az elhangzottaknak. Annie Jensennek adom meg a szót sajnos majd el kell mennie. Ez nem azt jelenti, hogy nem ért egyet az elhangzottakkal, de sajnos más kötelezettségei is vannak. Anne, köszönöm szépen. Lehetséges, hogy nekem keményebb érveim vannak, mint másoknak de mindannyian tudjuk, hogy ugye itt a kiindulási pont az MFF, amelyről még nem sikerült megegyezni, még folynak a tárgyalások ennek kapcsán, és majd meglátjuk, hogy hogyan is néz ki az MFF. De hát ugye azt a bizottság is elmondta, hogy a tagállamoknak kell majd februárban rábólintania, illetve februárban a tagállamok bólintottak rá a 2014-es költségvetés előkészítésére. Tehát elég nehéz most még látni a helyzetet. Nagyon sok az olyan kezdeményezés, amelyet tovább gyűrűztetünk, és azt hiszem, hogy a bizottságnak ezen törekvéseit a parlament támogatni fogja, annak ellenére, hogy szerintünk bizonyos kezdeményezésekre 2015 után még jobban összpontosítani kellene. Itt nem csak a szociális alapra gondolok, hanem arra is, hogy látjuk, hogy a Horizon 2020-at ért hibák, kiigazításokat próbálják önök most ellensúlyozni. Ugye itt a kutatásról van szó, azt mondta a tanács, hogy erre több pénz lesz, de aztán a valóságban gyakorlatilag semmiféle növekedést nem tapasztalhatunk az idei évhez képest, és amúgy is nagyon lassú a növekedés hosszabb távon is, sőt, még volt egy kis csökkenő tendenciát mutató hullámvölgy is. Fontos látni az, hogy milyen programokat is jelent a Horizont 2020, hiszen itt rendkívül sokféle program ö, érintheti mindez, igen, a széles a paletta, és ö, közben az idő gyorsan szalad. Aztán van itt még egy kérdésem is. Van itt egy nagy kérdés a 11,2 milliárddal kapcsolatban, amelyet ugye kértünk, hogy fizessenek ki a tagállamok. Hogyan látja ön mindezt? hogyan néznek ki a kifizetetlen számlák, hogyan fogjuk ezeket kifizetni, hogyan fogjuk átvinni a következő évre, és hogyha nincsen kiegészítő költségvetés, akkor legalábbis a 3,9 milliárddal kapcsolatban, amelyről még nem történt döntés, akkor mi lesz a helyzet? Ön azt mondja, hogy gyakorlatilag nincsen mozgástér margin. Nos, hát attól függetlenül, hogy a fiatalokra vonatkozó tevékenységek, illetve más programokon kívül még a Global Europe-ra tettő említést. Nos, hát a mi költségvetésünk a külügyekre vonatkozóak mindig is, hát finoman szólva kevés támogatást kapott. Reméljük, hogy ezt ön támogatni fogja a jövő évre nézve 12%-os csökkenés van a Global Europe programra nézve. Hogyan lehet ezt elmagyarázni akkor, amikor a szíriai helyzetet értékeljük, vagy akár beszélhetnénk a palesztin menekültekről is. Tehát erről kérem, hogy magyarázatot adjon, hogy ez egyáltalán megvalósítható-e. Most hát látjuk, hogy máshol is vannak csökkenések, 10%-os csökkentést látunk 2013-hoz képest. És aztán az adminisztratív kiadások. Az AFET a külügyekkel foglalkozik, és ugye ide kap, így csatornázódik be a külügyi szolgálat is. Ugye ő nekik is nagy csökkenéseket kell elszámolniuk, és hát látom, hogy ön hogyan nyilatkozik ezzel kapcsolatban, de azért itt szerintem mélyebbre kellene majd ásnunk, és ez csak néhány első gondolat volt a részemről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sokan kérték a szót, azt javaslom, hogy mindenki próbálja meg összefoglalni a kérdéseit. Nem kell most még általános értelemben öm, értékelni az elhangzattakat, mert inkább az lenne a cél, hogy minél többen tudjanak kérdést feltenni a biztosnak, és ő aztán válaszoljon. Szidónia. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, az előadást. Természetesen nehéz lelkesedni ezért a bemutatott tervezetért, hiszen nehéz lelkesedni a 2014-es költségvetésért általában, mert tudjuk, hogy kevesebb pénz jut majd az Európai Unió szintjén az elkövetkezendő időszakban, de hát mindannyian tudjuk, hogy mik a körülmények, és az a feladatunk, hogy a legjobbat hozzuk ki a jelen helyzetből. Lenne egy kérdésem és egy megjegyzésem, amennyire lehet tömören fogalmazok. A kérdésem módszertani jellegű, mégpedig a 2014-es költségvetés tervezett esetében milyen jogalapban gondolkodtak, elsősorban a kötelezettségvállalásokra gondolok. Tudjuk a múltból kifolyólag, és ez nagymértékben kapcsolódik ahhoz a programhoz, amelyet az elnökünk, Ellen Lamassur is kialakított, illetve amelynek kialakításában részt vett, ez a Life Plus. Sok kárt szenvedett ez a program a késedelmek miatt az elmúlt években, érdemes lenne ebből tanulni. Tehát miben gondolkodnak a jogalap tekintetében? 2014. január 1 -e legyen a kiinduló pont, vagy egy korábbi időpont, vagy egy későbbi. A Life Plus-szal kapcsolatos tapasztalataink mutatják, hogy nagyon fontos tisztázni ezt a kérdést. Tehát milyen alapokon nyugszik ez a tervezet? Biztos vagyok, hogy a kollégák majd mind-mind felsorolják a különböző fejezetekkel kapcsolatos aggájaikat, nincs elég pénz az ambícióink számára, a terveink számára, nincs elég pénz arra, amit az Európai Uniónak meg kell tennie, és aminek az Európai Uniónak lennie kellene, azt nem tud lenni ennyi pénzzel, ez egy fájdalmas megállapítás. Végezetül egy olyan dologra térnék rá, amit érdekesnek találok, és ami egyben aggaszt is, ez pedig a kohéziós politikához kapcsolódik. A prezentáció tizedik oldalán található mindez. Ez a csökkenés a kifizetésekben a kohézió területén, ez a visszaesés, és ez nagyon aggaszt engem, nagyon aggódom emiatt, ez összekapcsolódik azzal a feltételezéssel, hogy az első évben valószínűleg a kifizetésekre nagyon kevés igény lesz. És összefügg a várható válaszsal ez is a tagállamok által jóváhagyott idei összegekhez kapcsolódik -e ez, és az utolsó megjegyzésem az adminisztratív költségekre vonatkozik. Én egy kicsit elképesztőnek tartom, hogy a nyugdíjakra vonatkozó költségek az egekbeszöknek és az európai iskolákra vonatkozó összegek pedig folyamatosan csökkennek. Az én gyermekem a belga rendszerben jár iskolába egyébként, tehát engem személyesen nem érint ez, de azt hiszem filozófiai kérdés is, hogy milyen irányba is haladunk, hogyha nem a fiatal generációkba ruházunk be elsősorban, hanem a nyugdíjakra költjük a pénzt. Sidonia. Köszönöm, Szidónia. A fiatalokra vonatkozó kezdeményezés szívügyes Szidóniának, és egyébként engem viszont nem hagy hidegen finoman szólva, hogy mi is történik a nyugdíjak terén. Ha, ha, ha, ha. Na de ez azért nem csak politikai kérdés. Gariga, Salvador Gariga. Sí, gracias, presidenta, y gracias, eh, comisario, por su presentación. Köszönöm szépen a prezentációt. Nagyon sok részletről most nem számolhatunk be, már csak azért sem, mert most kaptuk készen a dokumentumot is, de azért lenne néhány általános jellegű megjegyzésem. Nagyon örülök annak, hogy megérkezett a költségvetés, de úgy tűnik, hogy most ez egy jó időpont, hiszen az MFF-ről szóló megállapodás is talán közelebbinek tűnik de lenne néhány megjegyzésem. A 2014-es kötelezettségvállalások a az MFF első évében történnének. Most hát ezzel kapcsolatban a biztos nagyon jól döntött hiszen alacsony kötelezettségvállalásokat írtak be, hiszen tudjuk, hogy az első programozási év általában egészen máshogy néz ki, mint aztán a további évek, tehát itt egy alacsony szintre van szükség. De ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem is, nem gondolja-e úgy, hogy esetleg még tartalék is képezhető a kötelezettségvállalásokhoz képest? Tehát, hogy nem lehet, hogy még kevesebbet fogunk tudni kifizetni? Mert mi úgy gondoljuk, hogy a kifizetések talán alacsonyabb szinten maradnak, mint ami bekerült a költségvetésbe. Ezzel kapcsolatban egy másik fontos pontra is felhívnám a figyelmet. Főként októberben, novemberben kerül ez majd napirendre. Tehát arról van szó, hogy a 2014-re vonatkozó kifejezés, kifizetések, mert rejlő marginok, marzsok, ezek gyakorlatilag 0,2 millió euróról szólnak, most nem tudom, hogy akkor majd novemberben már egyeztetésre kell sort keríteni? És végül úgy gondolom, hogy a parlament minden bizonyan meg fog felelni annak a kötelezettségének, hogy a kifizetéseket beépítsük a költségvetésbe. Úgyhogy a tanácssal való egyeztetések lesznek a legnehezebbek azzal kapcsolatban, hogy ez majd példaértékű lesz a következő pénzügyi időszakra nézve is, hogy hogy folynak, milyen légkörben folynak majd ezek a tárgyalások. És aztán van egy kérdés még, Szidónia, az ötös címsorban szereplő nyugdíjakkal kapcsolatban, és spontán kérdés fogalmazódik meg bennem. A közösségi nyugdíj kifizetések vajon fenntarthatóak a következő években, hiszen ezt talán fontos lenne tisztázni a következő hónapok során. Hát igen, az attól függ, hogy ki mendig él. De hát minden az eseményektől függ természetesen. Szocialista frakcióból következik a spanyol képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a biztos úrnak is, hogy bemutatta nekünk a költségvetés tervezetet. Teljesen világos volt az összes információ, sok-sok grafikát is láthattunk, tehát közérthető volt az egész, de ha külön-külön megnézzük a számokat, és összehasonlításokat végzünk, látjuk itt a 10-12 százalékos csökkenést, hát akkor egy kicsit azért borulátóak vagyunk persze. Nyilván több időre van szükség a részletes elemzéshez, többet kell tudnunk részleteiben az egyes programokról, de három kérdésem volna. Először is a 2013-as adatokkal való összehasonlításban mely adatokra támaszkodtak, hiszen öt dabunk van, öt költségvetés módosítás tervezetünk, és hát itt hatalmasak a különbségek. Másodszorban, ahhoz kapcsolódóan, amit Salvador mondott, a kifizetési marzsok tekintetében, hát itt tulajdonképpen nincs is marzs, ezért nem tudom, hogy van-e valamilyen jellegű becslés arra vonatkozóan, hogy ezek a számok figyelembe veszik-e azt, hogy ne legyen ismét egy deficites évünk, mint idén 16 millióval, tehát ne legyen hiány, itt semmilyen marzs nincs, és hát meg kell várni ugye azt is, hogy hogyan alakulnak majd a tanácssal való tárgyalások. A tanács valószínűleg nem mutat semmiféle rugalmasságot, ezért én úgy gondolom, egy nem létező mars nem oldhat meg problémákat. Aztán frontloading, a források előrehozása. A Horizont 2020 esetében van-e ehhez megfelelő kapacitásunk egyáltalán? Különösen a kutatás és fejlesztésre gondolok az egy elfejezetben. Hogyha előrehozzuk a forrásokat, és nem változtatunk a felső határértékeken, a plafonokon, akkor valamely program esetében csökkenésre lesz szükség, Például a fia, az ifjúsági garancia esetében a frontloading nagyszerű, Nagyszerű megoldás az előrehozása a forrásoknak, hiszen pénzre van szükség sok program esetében, de akkor meg tudnám mondani, hogy honnan lehet pénzt elvonni, hol nincs szükség annyi forrásra? Mert hát tudjuk, hogy az ifjúsági garanciához is kell pénz, és akkor itt csökkennének a források. Hát érdekes indokok sorakoznak itt fel. Tudjuk, prioritásokat kell mindig meghatároznunk, és tudjuk, hogy az ifjúsági munkanélküliség elleni harc prioritás, de én furcsa indokokat hallottam. Itt érdekelne, hogy az, az előrehozáshoz honnan jöjjön a pénz. Der Jan Mulder. Köszönöm, Jan Mulder. Köszönöm szépen, elnök úr, és természetesen köszönet illeti a biztos urat is, amiért első ízben, ha jól értettem, itt mutatta be a parlamentben a tervezetet. Ha megnézzük a diákat, először is azt szeretném elmondani, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások nagyon előre haladott szakaszban vannak, igen, de fel kell készülnünk a váratlan helyzetekre, és tegyük fel, hogy nincs MFF. Akkor milyen helyzet áll elő? Akkor ez a költségvetés lép életbe, vagy mi lesz a jogalappal, hogyan tudunk pénzt költeni, forrásokat elkölteni. Úgy értem, hogy úgy értettem, hogy a kohézió esetében csak 8%-ot szánnánk az új programokra, ez nem lenne katasztrófa, ez azt jelenti ugyanis, hogy 92% a régi jogalapon nyugszik, ha jól értem. Tehát a következmények viszonylag korlátozottak lennének, de hát mi a helyzet a többi program esetében? Továbbá azt a jó hírt közölte velünk, hogy Horvátország esetében megszületett a megállapodás, a bizottsági javaslatot fogadták el annak eredeti formájában, vagy a tanács változásokat eszközölt, és ha igen, akkor milyen változásokat? És továbbá, természetesen üdvözlöm a megemelt forrásokat az ifjúsági munkanélküliségi programban, ez az egyik legsürgetőbb problémánk napokban, de hát ismét csak honnan jön a pénz? És mi a következménye mindennek? És még egy kérdésem van, még egy dolgot feljegyeztem a kettes dab kapcsán, Anna Jensen is rákérdezett erre. Feltételezem, hogy a bizottság abból indul ki, hogy a kettes dabot annak, a, annak megfelelően fogadjuk el, ahogyan a tanács decemberben arra kötelezettséget vállalt. Úgyhogy remélhetőleg ez így is következik be. Köszönöm. Trüppel. Helga Trüppel. Köszönöm szépen, Anna. Köszönöm szépen a biztos úrnak az előadást, a, tervezett bemutatását. Az én kérdésem elsősorban a következő. Természetesen a források előrehozásának megvannak a megfelelő indokai, a fiatalok munkanélkülisége leküzdésére vonatkozó programban, de akkor a backloading hol következik be, ez nem volt számomra világos. És aztán a biztos úr azt is elmondta, hogy a KKV-k számára több likviditás kell. Ha megnézzük a 15-ös oldalt, és itt most a prioritások politikai kérdése következik, a COSME esetében, amely a KKV-kra vonatkozik, 26%-os kötelezettségvállalási csökkenés következik, és a kifizetéseknél is csökkenés van. Horizont 2020 13,5%-os csökkenés a kötelezettségvállalásoknál, kifizetéseknél 24%-os csökkenés, és az Erasmus nál a 0,8%-kal csökken a kötelezettségvállalások értéke, és 12,7%-kal a kifizetések értéke. Ez nem az, amit a parlament akart, és főként nem az, amit az én frakcióm akart, és ez összefügg ugye a KKV-k, illetve ellentmond a KKV-kre vonatkozó likviditás növelésével. Aztán a hetes oldalon, ezzel kapcsolatosan is lennének megjegyzéseim. Hogyha összehasonlítom a kifizetéseket a versenyképesség, a növekedés és munkahelyteremtés esetében 9,3%-os csökkenés következik be. A piacra vonatkozó, piachoz kapcsolódó kiadások esetében azonban 0,3%-os növekedés van, és aztán a vidékfejlesztés és halászat esetében, ami a környezeti szerepvállalással szorosan összefügg, a kifizetések 10,1%-kal csökkennek. Számomra itt felvetődik a megfelelő egyensúly kérdés. Én nem látom érvényesülni ezt az egyensúlyt. A versenyképesség és vidékfejlesztés területén látok csökkenést, szemben az általam említett többi területtel szerintem ez nem a megfelelő egyensúly, és ellent is mond az ön korábbi megjegyzéseinek. És még egy dolog, a kifizetetlen számlák az idei kifizetetlen számlák novembertől, decembertől indulva. Hogyha ezeket 2014-re visszük át, ami természetesen meg fog történni, mi lesz e, ezen számlák kihatása 2014-es évre? Köszönöm. Köszönjük szépen, Helga. Alda Szuzának adok szót. Köszönöm szépen, Alan, a szót. Üdvözlöm, biztos urat. Azzal kezdeném, hogy elmondjam, hogy nem vagyok elégedett. Nem vagyok elégedett azzal, ahogyan a bizottság viselkedik. A bizottság gyakorlatilag a tanács által megsejtetett elveket már alkalmazza is a parlament feje fölött. Frakcióm nagyon elégedetlen továbbá azokkal a nyilatkozatokkal is, amelyeket múlt héten az írelnökség és a bizottság tett az MFF-fel kapcsolatban. Ugye egyelőre nincsen megalapodás, és részben már elhangzott, de másfelől pedig még nem hangzott el, hogy ez a költségvetés tervezet láthatóan egy megszorításos költségvetés, és ezért frakcióm nem fogja azt elfogadni ebben a formában. Nem megyek végig minden címsoron, de hogyan állíthatja biztos úr, hogy a versenyképességre szánt összegek nőttek? Egyértelműen csökkent a horizont finanszírozása 24%-kal, a kifizetés és ezek itt nem fillérek. 13%-kal csökkent a COSMA program, amely ugye pont a kis és középméretű vállalkozásokat hivatott támogatni. Aztán a összekapcsolási eszköz, a Connecting Europe Facility. Jó, fontos dolog, nem akarom lekicsinyelni, de valójában ez az állam és a privátszféra együttműködéséről szól, és ami állami beruházás lehetne, azt megpróbálják ki ebrudalni a költségvetésből, és ráruházni a magánszférára. Aztán a kohéziós alapot is megvágták. Ami pedig az új kezdeményezéseket illeti, a 3,6 milliárdos összeg az ifjúság eh, munkanélküliség elleni harcra, és 0,4 milliárd. Eh, ez gyakorlatilag nevetséges. Ez eh, egy látszat összeg, egy kirakat költségvetés, amelyel a bizottság azt a benyomást akarja kelteni, hogy új programokat indít, de ez nevetséges, mert a vidékfejlesztést is megvágták, a migrációs alapot is meghúzták, és a Kreatív Európa a régi média program területén is. Lewandowski úr azt mondja ugyan, hogy ez egy kivételes csökkentés, de látjuk, hogy valójában nem az. A bizottság mossa a kezét a kulturális kivétel fogalmának bevezetésével, amelyel gyakorlatilag alá megágyaz az USA-ban megkötendő megállapodásnak, ahol gyakorlatilag Európa kultúráját lemossák majd a földgolyóról, és eh, azt hiszem elmondtam a lényeget. Tehát nagyon sok okból vagyok elégedetlen. Azt reméltem, hogy valami történik majd, a bizottság legalább majd harcol bizonyos dolgokért, de ez nem történt meg. Botrányos a javaslat. Ashford úr. Um, Köszönöm szépen ellentétben az elhangzottakkal. Először is szeretném megköszönni a biztosnak, és gratulálnék neki azt, hogy nagyon gyakorlatias és jó ez a javaslat. Általános értelemben biztos úr, nagyon örülök annak, hogy a februári öm, tanácsi felhatalmazás óta hogyan alakult a helyzet, és általában tetszik a megközelítés is. Egyébként majdnem, hogy azt mondanám, hogy nekem még radikálisabb reformok jobban tetszettek volna, de igazából már az is elég, hogy legalább jó irányba halladnak a dolgok. Itt a befektetés kapcsán, befektetési rész kapcsán is mondom ezt. Nagyon tetszik az is, hogy az Európai Uniós problémákra reflektálnak, például a kis- és középvállalkozások, valamint a fiatalok munkanélküliségének problémájával végre foglalkoznak, már ezt sokkal korábban meg kellett volna tenni, de jobb később, mint soha. Igazából a kérdésem, vagy az aggodalmam ezzel kapcsolatban az az, hogy ugyan gyakorlatias a megközelítés, de vajon önnek tetszik-e az, hogy ilyen rövid idő alatt vajon egyáltalán képesek lesznek-e felszívni ezekbe a, pén ezekbe a programokba pumpált pénzeket. Tehát tényleges értéket tudunk-e ilyen rövid idő alatt ezen a területen produkálni. És aztán miért nem támogatják a programokat, az ilyen típusú programokat hosszú távon, hiszen itt egy hosszabb távon működő képes projektről van szó. Aztán egyébként pedig úgy gondolom, hogy a költségvetési fegyelem nagyon jó, és várom a részleteket. Köszönöm. Köszönöm. Ártong úr következik. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Lewandowski biztos úr, köszönöm szépen az előadását. Végre pénzt takarítunk meg, ez nagyon üdvözlendő, de két kérdésem van. Hogyan beszélhetünk egyáltalán 2014-es költségvetésről, amikor a 2013-as évet még nem zártuk le, és még nincs megállapodás a parlament tanács felé intézett észszerűtlen követeléseiről sem. Másodszorban, hogyha megszületett a döntés, hogy egy százalékos megtakarítás legyen a személyzeti ügyekben, az ombudsman ezt nem támogatja, a tanács és a bizottság támogatja, és a parlament viszont még további álláshelyeket teremtett. Ez botrányos. Nem gondolja, hogy elérkezett az ideje annak, hogy komoly következtetéseket vonjunk le a nagyon mélyreható válságból? Álhó úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. A velünk megosztott információt mélyen aggaszt az ifjúsági kezdeményezés kapcsolatban az, amit elmondott. Ugye 15-24 év közötti korosztályt érint ez a program. Ha jobban odanézünk a statisztikákra, azonban akkor azt látjuk, hogy ez a korosztály még iskolába jár nagy részt, és a képzési programokra költhető pénz átfedésben van a kép, az oktatási programokéval. És tulajdonképpen a 24 éves kor utáni időszak a kritikus, amikor a többség lezárja tanulmányait, és azzal szembesül, hogy munkanélküli. Itt a legsúlyosabb a helyzet a 24-29 év közötti kategóriában, akik már biztos, hogy nem tanulnak. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy némi súlyozási ö, számítással a 24-29 év közöttiek is bevonódjanak a segélyezettek körébe, vagy támogatottak körébe. Az igazgatási költségekben pedig ugye jelentős csökkentést hajtottak végre. 5,6%-kal csökkent az európai iskolák finanszírozása. Bizonyára meg tudják ezt indokolni, de a csökkentés itt az egyik legnagyobb arányú. Miért, mi indokolja azt, hogy pont az iskolák kapták a legnagyobb pofont, az összes pofont kapott közül? Jutahok következik. Köszönöm szépen. Természetesen köszönöm a biztos úrnak is, hogy el, elsősorban hozzánk jött, és majd csak utána fogja a közvélemény előtt bemutatni a költségvetést. Általános megjegyzéseket nem teszek, ezt megtették már a többiek, és nem is én vagyok a jelentéstevője a témának, de egy dolog világos, mindannyian tudjuk, és a biztos úr is elmondta ezt, még ha nem is tetszett nekünk ez, hogy a tanácsi következtetések, a február 8-ai tanácsi következtetések alapjára fektette a költségvetés tervezetet, és az eredmény itt van előttünk, de egy konkrét kérdésem azért volna, és utána majd még visszatérnék az egyik kolléga által már feltett kérdésre. A konkrét kérdésem a LIFE programra vonatkozik. Értem, hogy a LIFE program a biztos úr fejében is a Helgához, Helgához kapcsolódik, ugyanis Helga készítette a Költségvetési Szakbizottság véleményét erről, azonban a Környezetvédelmi Szakbizottságban én vagyok a jelentéstevő, és Szidóniai számára is talán érdekes, hogy remélhetőleg ma délután lesz az utolsó trialógusunk a tanácssal, és végre sikerül mindent tisztázni, kivéve természetesen a pénz kérdését. De hát így most el is érkeztünk a pénzhez. Január 1-től elindul a program, azonnal közvetlenül, de ami a pénzt illeti, nos, a bizottság a life kapcsolatos javaslatában 3,22 milliárd eurót javasolt az elkövetkezendő időszakra, utána azonban meghozta következtetéseit a tanács február 8-án, és egy indikatív részletes lebontást is kaptunk, vagy részletes bontást is kaptunk. Itt a kisebb programok is kárt szenvedtek, és utána 3,075 milliárd szerepelt a Life számára ebben az indikatív bontásban. Ezen a papíron azonban, a nyolcas oldalon tehát, a listán, ahol néhány programot felsorolva látunk, 2011-es áron 3,4 milliárd euró szerepel, És hogyha megnézzük a life-ra vonatkozó tendenciára vonatkozó számokat, akkor 3,456 milliárd euró, 4, 456 milliárd euró jön ebből ki. Nem akarom én ezt bírálni, csak kérdezem, hogy ez reális-e, és honnan jönnek ezek a számok. Hogyan kell ezt most értelmezni, hogy a life-ra több pénzt költünk most, több pénz van erre, mint korábban. Még egyszer mondom, ez semmiképpen sem bírálat, de nem akarok egyszerűen csak elsiklani e fölött, nem akarom egyszerűen csak azt mondani, hogy jaj, hát ez nagyszerű, és aztán a végén majd kiderül, hogy ez csak egy számítási hiba, tehát érdekelne már most előjáróban, hogy mi a helyzet. A másik dolog, amire kitérnék, Jan Mulderhez hasonlóan pontosan érdekelne az, hogy mi történik konkrétan akkor, hogyha belátható időn belül nincs több éves pénzügyi keretünk mi történik akkor a jogalappal. Tudom, hogy odáig születhetnek új jogalapok, el is készülnek addigra, már csak a pénzre várnak. Ez az egyik, a másik pedig, és itt az elnök urat kell talán inkább megkérdeznem, hogyha a rendkívüli ülésünk, amelyet hétfő este akarunk megtartani, ez ugye azon a feltételezésen alapul, hogy a Koreper döntött az egyes költségvetés módosításról, a DAB 1-ről, és ennek alapján kell aztán nekünk döntést hoznunk, hogy a plenárison is szavazhassunk, dönthessünk, vagy hogyan értelmezendő ez? Jutta. Köszönöm szépen, Jutta. Erre tudok válaszolni. azon a rendkívüli ülésen, amikor Strasbourgban hétfő este összeülünk, akkor rendre fogjuk tűzni valószínűleg azt, amit ugye ma délután történik a koreperben, az egyes fázisra vonatkozóan szavazni fogunk. Szavazni fogunk a DAB 2-es első fázisáról is, és meg fogjuk vitatni lehet, hogy szavazni nem fogunk, de le fogjuk zárni azt a témát, amely az MFF-ről szóló tárgyalásokkal kapcsolatos, am, a, amely a csúcs találkozó eredményét is tartalmazza majd. Ennek az ülésnek a formátuma, dátuma még ugye nem világos, illetve az MFF lezárásának dátuma, és ha lesz politikai megegyezés, akkor a rendkívüli koreper ülésének tanulságait még a hétfői ülésünk előtti pénteken is majd egyeztetjük. Tehát ezt el tudom mondani. Egy biztos, hogy a DAB 1-esről szavazni fogunk. Köszönöm. Dominik Riké kapszul. Köszönöm szépen. Hát szerettem volna megköszönni először is biztos úrnak az elhangzottakat, mert nagyon érdekes volt az ő előadása, már csak azért is, mert itt a bizottság javaslatá alapszik mindez, és a tanács is ehhez már hozzájárult, tehát már ez kicsit elővetíti azt, hogy mi lesz az MFF sorsa is. Ezért is követtem igen nagy érdeklődéssel mindezt egyébként eléggé megrázó az, hogy most az arányokon mm, felül, hogy a kifizetések kapcsán az első két évben ilyen nagy csökkenést tapasztalhatunk, ugyanis most, amikor Európában ugye recesszió van, akkor 2013-tól kezdődően nagyon masszív beruházásokra lenne szükség, illetve az európai költségvetésből lehetne ezt részben finanszírozni, hát csak azért is, hogy a programok megfelelőképpen beinduljanak. És azt hiszem, hogy ez a büdzsé bemutatja azt, hogy mi is lesz a jövő. Úgyhogy a több éves pro- programok természetes dinamikáját még ez tovább rontja. Nagyon sok kérdés elhangzott már, de azért én magam is megfogalmaznék egy párat. Az első, vajon a marzsok eltűnésének politikája a rugalmas segélyeszközhöz köthető probléma-e? Második kérdés, a fiatalok munkába állása megmutatja azt, hogy még éves vagy több éves költségvetés, olyan nehéz költségvetési időszakukban is lehet valamit tenni. Mm, ez a fiatalkorúakra vonatkozó program ezt bizonyítja, de hát akkor máshol miért nem teszünk valamit? És valóban hogyan lehetne megfelelőbben kihasználni a rendelkezésre álló forrásokat. És aztán az AA-val kapcsolatban lehet, hogy nagyon naív vagyok, azonban a Connecting Europe kapcsán valamint a nagy infrastruktúrális beruházási projektek milliárdos két tétele az, ami engem érdekel, és aztán az utolsó kérdésem, hogy lehet megmagyarázni azt, hogy csökkenteni kívánjuk az administratív költségeket akkor, amikor ráadásul egy új tagállam csatlakozik az unióhoz. Hát ezek a kérdések fogalmazódtak meg bennem, kérem, hogy ezekre válaszoljon majd. Én a néppárt részéről foglalkozom ezzel a témával. Köszönöm, Gudmani úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm biztos úrnak is, hogy megtett mindent, amit megtehetett. Szerintem elérte a lehetséges eset. Nekem a, a Youth Initiative előre hozásával kapcsolatban kérdésem. Minden MFF-nek van egy saját kedvence. Az előzőnek a Recovery Plan volt a hob- hobbia, kedvence. Most ö, ugye ö, az M plusz 2, M plusz 3 megszűnik ö, ezzel a költségvetési időszakkal. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mennyire leszünk jók majd az új terv megvalósításával, a végrehajtásával. A Youth Initiative jó dolog, de képesek leszünk-e végrehajtani azt? Ez egy komoly kérdés, mert a kohéziós tárgyalásokban részt vettem én is, a háromoldalú egyeztetéseken, és a DG Employment megpróbálja kivetni a nyakából a dolgot, a szociális alap elvette ezt a pénzt, és a Youth Initiative nélkül számítanak, ugyanakkor látjuk, hogy a Youth Initiative valójában szociális program. Ki lesz a programmenedzser? Mert oké, okay, hogy előrehozunk egy csomó pénzt politikai megfontolásból, ez jól hangzik, de nem lesznek esetleg ö, megfogható eredmények. Elemeztem az egyes tagállamokban a szociális alapok pénzeinek elköltési hatékonyságát ifjúsági vonzatban, és nagyon alacsony az ifjúsági programok hatékonysága. Vajon a tagállamok készek arra, hogy ezt a 25%-os előrehozást fel tudják használni 2014-ben, 15-ben, tehát gyorsan érdemben átültessék ezeket a programokat, és a bizottság részéről ki, fogja, ki fog a körmükre nézni, hogy ez ne csak egy politikai nyilatkozat legyen, hanem valós eredményeket hozó program. A tanács június 20-i papírján, amely nem tudom, hogy hivatalosan került ki vagy sem hozzánk, de le van bontva itt a 9G pontban a, a globális plafon a ifjúsági és foglalkoztatási programok témában, az van itt leírva, hogy a felhasználatlan pénzek hogyan oszlanak el a tagállamok között, és látjuk, hogy ezen a területen nagyon alacsony az elköltési hatékonyság, most mi előre hozzuk a pénzeket. Az is persze kérdés, hogy egyáltalán lesz-e majd annyi felhasználatlan pénz, hogy az előrehozást, a frontloadingot végre lehessen hajtani. De a második nagy kérdés a bizottság számára pedig az, hogy ha előre hozzuk a pénzeket, akkor mennyire lesznek a tagállamok felkészültek arra, és a bizottság is arra, hogy a tagállamokat ellenőrizze, hogy ezt a pénzt érdemben költsék el. Ugye más projektek áll, ö, kárára előre hozzuk ezt a pénzt, és lehet, hogy majd szépen megmarad. Herzog Elit kap szót. Thank you, thank you, Chairman. Thank you, Commission. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm biztos úr. Csodálatos látni, hogy milyen kreatívan bánnak a különböző grafikákkal. Ez gyakorlatilag azt a benyomást kelti, hogy nem süllyed a hajónk, de aztán azt látjuk, hogy a tengerszint viszont nő. Tehát mindkét esetben gyakorlatilag víz alatt találjuk magunkat, süllyedőben vagyunk. Az én fő kérdésem gyakorlatilag az, hogy készen állnak-e arra, hogy nemet mondjanak az ITER-re, hogyha annak általános költségvetése, illetve kiadásai a következő és az azután évben újra növekszik. Aztán örülök, hogy Holmeier asszony is itt van. Meglepett, hogy az Európai Parlament költségvetésével kapcsolatosan, amelynek én vagyok a jelentéstevője, senki nem kérdezett semmit. nem lesznek új képviselők, és a régi képviselők, a volt képviselők javadalmazásáról sem szerepel itt semmi, és már most 2,2%-nál tartunk ezen a területen, szemben azzal az több mint 1%-kal, amelyről ön beszélt. Ezen a téren valamit tennünk kell. Úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben konszenzus van arról, hogy ha a nyugdíjak esetében egy egységes alapelv érvényesül, akkor ide kell tartoznia a parlamenti, volt parlamenti képviselők nyugdíjazásának is, hiszen ez egy hatalmas költség lesz a jövő évben. Ha megnézzük a 27-es oldalt, azt hiszem itt egy számítási hiba van, egy jelentős számítási hiba van, 2,4%-os különbség kellene, hogy szerepeljen itt. Nem 1,7, hanem 2,4 a különbség, hogyha utána számolunk. 27-es oldalról beszélek. És az Európai Parlamentre vonatkozó sor esetében egyszerűen elszámoltak valamit, vagy Horvátországgal kapcsolatosan van itt egy változás, amelyet mi nem látunk, meg 2,4 a különbség, nem pedig 1,7. És végezetül nekem nincs közöm ehhez, de tulajdonképpen nagyon igazságtalannak tartom, hogyha az európai iskolák együtt a nyugdíjakkal, együtt kezeljük a nyugdíjakkal, és további csökkenések következnek be az európai iskolák területén azért, hogy a nyugdíjakat megnövelhessük, és ez egyfajta fügefa levél legyen a közvélemény felé. Inge. Köszönöm szépen, Inge Kressler. Lenne egy kérdésem az ifjúsági kezdeményezéssel kapcsolatban. Milyen jog alapon történik ennek a végrehajtása, és mi változott a tárgyalások soron, során? Ez az ESF kibővítésével lesz-e vagy sem? Monika Holmájernek adok szót, parancsoljam. Elnök úr, kedves kollégák! Leszeretném szögezni, hogy nagyon felháborodott vagyok. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament előadóját nem tájékoztatta a számok megváltoztatási szándékáról. Mi a költségvetési hatóság egyik ága vagyunk, és kutya kötelessége lenne a bizottságnak tájékoztatni az előadónkat terveiről. Minden alkalommal, amikor a képviselői jogállásról van szó, akkor leszögezzük, hogy az Európai Parlament kénytelen alkalmazkodni ahhoz, amit a bizottság diktál. Ezt már kétszer is kifejtettük. Ha vannak változtatások a jogalapban, akkor és a személyi költségekben, akkor erre vonatkozóan tájékoztatást kell kapnunk. A bizottság még arra sem méltatott minket, miután a biztossal két héttel ezelőtt az egy os témáról beszéltünk, akkor még, tehát arra sem méltatott minket, hogy jelezze, hogy bele fog nyúlni ebbe, sem hivatalosan, nem hivatalosan nem történt tájékoztatás, úgy érzem, hogy az Európai Bizottság tisztviselői, az Európai Parlamenti tisztviselőivel miért kénytelenek harcolni azért, hogy hozzájussanak a számokhoz, mikor ez kutya kötelessége lenne a bizottságnak, hogy hivatalból tájékoztasson minket. Tehát jó esetben informálisan sikerül kicsikarni az információkat, vagy úgysem. Ez, ebből most már elegünk van, ez az előadók ö, ö, megszédenítése, igenis ö, van telefon, van e-mail, valahogy föl lehetett volna venni a kapcsolatot. Nagyon-nagyon felháborodott vagyok, nem egyedül érzem ezt, mert mi itt keményen dolgozunk, képesek megítélni ezeket a kérdéseket, és nem értjük, hogy a bizottság miért bánik velünk így ami pedig a dátumokat illeti. Még, még a mai dátum és utolsó pillanatban derült ki. Direkt rákérdeztem, a Herzog asszony is ö, erről szólt, hogy a dátumokat közlik velünk, nincs alkalmunk dönteni, szavazni ezekről, mi alapján határozzák meg ezeket a dátumokat, ugye, és azt, hogy például a 2013-as témákat is ide veszik, pedig ugye még a bírósági határozat sincs meg arról, hogy visszamenőleg lehet bármit tenni. Tehát nincs még bírósági ítélet. A bizottság 14,4 milliót kivett a parlamenti költségvetésből, pedig erről mi korábban mást mondtunk. Ha a jogalappal kapcsolatos változtatások megtörténnek, akkor a mi személyi állományukat hozzá kell igazítani az új jogalaphoz. Hogy képzeli a bizottság azt, hogy ezt a mi bevonásunk nélkül kezdeményezi, ráadásul valóban az adataink nem egyeznek a bizottság által közölt adatokkal, 14,4 milliót kivesznek, ez 0,7%-nak felelne 2014-ben, és 1,1%-nak 2013-ban. Mi alapján történik ez a fajta elvonás, milyen jogalap alapján, és miért veszik ki Horvátországot, vagy kivették-e, vagy sem, mert nálunk benne van Horvátország a számításokban. Egyszerűen botrányos az, hogy a bizottság nem tartja be a játékszabályokat, az előadóval nem egyeztet, olyan témákban, amely kifejezetten az Európai Parlamentet illetik. Erre lehetősége lett volna, mi soha nem voltunk, nem blokkoltuk a, a konstruktív együttműködést, de a bizottság egyszerűen nem tartja fontosnak azt, hogy tájékoztasson minket, vagy velünk leüljön egyeztetni, vagy pláne ugye írásba foglalni azt, hogy mit miért tesz. Mindig a, a beosztott hivatalnokok levelezéséből kell kiszednünk a hát gyakorlatilag bizalmasan kezelt, pedig kötelezően nyilvános információkat. És akkor még finoman fogalmaztam, hogy nem tájékoztattak minket, amikor ezt mondom. Szeretném, hogyha a bizottság végre kiállna, és megmondaná, hogy miért játsza ezt velünk. Merci. Köszönöm szépen. Andreas asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a biztos eljött és prezentálta a helyzetet. A tanács februári döntése az alapja mindennek, de mégiscsak aggodalmak fogalmazódnak meg bennem azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesz megbízható ez a költségvetés, hiszen az elmúlt két vagy három év során mindig több pénzt kértek tőlünk, megérkeztek ezek a kérések az év végén, és 2012-re is még ki kell fizetnünk bizonyos összegeket. Nos, ebből adódik, hogy ez részben, vagy sőt, nagy részben ahhoz kapcsolható, ahogyan tervezik a költségvetést. Hiszen az ön prezentációjában azért nagyon sok olyan rész volt, amelyben én nem lennék annyira biztos, mint ön, hogy helyes. Amennyiben, amennyire emlékszem, a 200 milliós RAL az egyfajta egyensúlyt jelentett. Most ön ugye 70 milliót épített be, ön szerint ez megfelelő lesz? Nem kell majd projekteket megszüntetni? Nem kell túlságosan felgyorsítani bizonyos projekteket? Én ebbe egyáltalán nem vagyok biztos. És nem tudom, tehát engem aggaszt az a helyzet, ami kialakult. Amikor ön további 130 milliárdról beszél 2015-re vonatkozólag, az miből áll, hiszen az elmúlt év végén a ralt meg akarják szüntetni. Nos, ezzel kapcsolatban nekem nem világos a helyzet, kérem, magyarázza el. Aztán van egy másik aggasztó jelenség is, a kohéziós alapok alakulásával kapcsolatban. Ön azt mutatja, hogy 2012-ben 52 milliárdról beszélünk, 2013 55 milliárd, és hirtelen 2014-re ez most 47 milliárdra csökken. Az emberek megkezdik a projekteket, és különböző ö, időpontban kapják a társfinanszírozásiból származó ö, arányt, Úgyhogy azt kell garantálnunk, hogy megbízható maradjon a költségvetés, illetve az egyes programok fenntarthatóak legyenek. Köszönöm szépen. Mindenki felszólalt már. Két megjegyzésem lenne nekem is, és egy kérdésem. Biztos úr, nagyon is odafigyeltem a prezentációra. Az első oldalon ön arra utal, hogy a három intézmény elnöke május 6-án megegyezett a február 8-ai EU csúcs mandátuma alapján. Na most itt pontosan miről van ebben szó? Most itt politikai szinten vagy jogi szinten kívánunk alapot tekinteni, hiszen politikai alapon nem haladhatunk jogi kérdésekkel. Tehát itt most szerintem vagy semmit nem említsünk, vagy pedig a vonatkozó öm, találkozókat említsük. Nagyon optimista a büdzsé, oda kellene figyelni arra, hogy óvatosak legyünk, mert nem ért még véget az MFF-ről szóló tárgyalás. Aztán a másik megjegyzésem egészen más jellegű, hiszen engem is, mint jó néhány kollégát, meglep a helyzet. Gratulálok egyébként a pontos fogalmazásért és a tökéletes számadatokért. No de azért, amikor 2014-ről beszélünk, itt egy erőteljes csökkenést számolhatunk el a 2013-as költségvetéshez képest. Akár az eredetileg megszavazott, akár a pótköltségvetésre gondolunk. Miért is van ez így? Egyrészt a plafonok jelenleg csökkentek, a tanács február 8-ai döntésének megfelelően, de van itt egy másik jelenség is, amit figyelembe kell venni. Arra gondolok, hogy a közösségi politikák nagy részében, főként a legdrágábbakban, azt úgy gondolkodunk, hogy 7 évenként ezeket újra programozzuk, és gyakorlatilag újra öm, kitaláljuk őket. Tehát 7 évenként, mint hogyha felélegeznénk, és néhány hónapon keresztül nincsenek ö, programok, mert új szabályok lépnek életbe. Nos, hogyha ezt a ritmus csökkenést az unió általános gazdasági állapota alátámasztja, annál jobb. Na de most ebben a mostani helyzetben ez a lehető legrosszabb pillanat, mert egyáltalán nincsen expanzív gazdaságpolitika és inflációs helyzet. Éppen ezért az unió büdzséje nem fogja támogatni a gazdasági növekedést. A lehető legjobb, legrosszabb pillanatban csökkentjük az EU költségvetését, akkor, amikor az unió recesszióba csúszik. Úgyhogy erre a közgazdászok mindenképpen azt mondanák, hogy ciklikusan kell gondolkodni, és ezért ez nagyon bosszantó, és szerintem ráadásul fel kellene tegyünk magunknak egy kérdést a ritmus szempontjából is, azzal kapcsolatban, hogy mindez tulajdonképpen a tartalmi kérdések, a prioritások, az orientációk az, politik, az Európai Unió összes finanszírozott politikája terén 7 évente megújulnak. Bizonyos kollégák már egyébként utaltak a 2013-as kifizetési előirányzatokra, illetve a 2014-esre is. A bizottság és a parlament ebben a témában a következőket fontolja meg. Egyrészt a DAB 2-ről meg kellene egyezni, 11,2 milliárddal a 2013-ra vonatkozó kifizetési előirányzatokat emeljük, és másodszorban pedig az is fontos, hogy megoldódjanak az 2013-as összes problémák, Nos, még ebben az esetben is, tehát hogyha mindkét feltétel teljesül, azért lesz egy backlog, amikor 2013-as problémákat meg fogjuk oldani, azért még uh, itt jogi természetű problémákról beszélünk, hiszen a bizottságnak jogi kötelezettsége van arra, hogy a 2013-as évben még az október előtt megérkező számá, számlákat kifizesse. Az az utáni számlákat általában januárban szokta kifizetni. hiszen így volt ez 2013 vagy 2012 kapcsán is, amikor 2013 elején fizettük ki az utolsó számlákat. Nos de, a bizottság most egy hatalmas backloggal indított, és ezért azt kockáztatjuk, hogy most ez megint csak meg fog ismétlődni, mi szerint az évvégi számlák a 2014-es kifizetéseket fogják tovább ö, súlyosbítani. Hogyan látja ön a helyzetet? Most ugye természetesen csak becslésekről beszélhetünk, vagy arról, hogy hogyan látjuk a helyzetet előre, de mégiscsak azért ebben önöknek van már tapasztalata, hogy 2013 és 2014 kapcsán hogyan fog kinézni ez a backlog helyzet. Merci. Köszönöm szépen ezt a nagyon izgalmas és tartalmas vitát. Kezdjük a 2013-as évvel. Nagyon nem mindegy, hogy mi történik idén. Nem csak az MFF tárgyalások kapcsán, hanem a költségvetés tervezetek kapcsán. Én optimista vagyok a mai ECOFIN tanács eredményeit illetően, Szerintem meg fogják erősíteni a koraper következtetéseit Horvátországgal kapcsolatban. Nagyon fontos dolog ez. Tavaly is ugye külön kellett választani a Horvátország kérdést a többi kérdéstől. Lengyelként különösen üdvözlöm azt, hogy ünnepelhetjük egy új ország csatlakozását, és talán majd Szerbia és Ízland is majd hamarosan erre az útra lép. Tehát jó, ünneplünk, ünnepeltünk kétszer is már, az utolsó ellenállást is leküzdöttük, itt muszáj volt emelni a költségvetés plafonokon, így is túl is mentünk 374 millió euróval a plafonon Horvátország miatt. Ami a 2014-re vonatkozó hatásokat illeti, ilyen szempontból ez nem jó. 7,3%-os volt a politikai döntés. A likviditás megőrzése szempontjából már augusztus-szeptemberben is felmerül a likviditás problémája, kell, hogy legyen egyfajta tartalék, de ezzel még nem oldottunk meg minden problémát. Anjensen, Reider kolléga, Mulder kolléga, Helga, Susa, Alan kollégák is utaltak arra, hogy az elmaradásaink, a felhalmazódott kifizetések gondot okoznak. 1,2%-os a jogi kötelezettség vállalásból fakadó kifizetési kötelezettség, és ugye ez még változhat is idén évvégén. Valószínűleg, ha nem is pont ugyanakkora lesz a backlog idén, mint a 2012-es volt, nagy, nagy nehezen azt már elkezdtük kezelni, de idén is lesz backlog, tehát fizetési elmaradás. Általában ez november végén, december végén fog kiderülni, hogy ez mennyi. 3-6, 10, 3 és 6 millió euró közötti backlog általában normális. Nem ez a legnagyobb baj. A legnagyobb baj a tavaly felhalmozott jogilag kötelező kifizetendő összeg 11,2 millióra van szükség minimum, nem csak ö, költségvetési ö, kötelezettségvállalási kérdés ez, hanem egyszerűen cash flow probléma, és ráadásul ugye tudjuk, hogy semmiben sem nem egyeztünk meg, hogyha mindenről nem egyeztünk meg. Nyilván az én előadásom egy költségvetés tervezési, becslési összegeket tartalmaz, Horvátország ide-oda, 2013-ról nem tudunk beszélni, ezt nem is foglaltam bele. A hivatkozási pont is egy probléma. Ez egy egyedi helyzet, többekkel a parlamenti kollégák közül áttárgyaltam azt, hogy hogyan kéne ö, megtervezni és előadni ö, hivatkozási pont ö, vonatkozásában a 2014-es költségvetés tervezést. Ez ugye még nem egy kötelező érvényű jogszabály, amiről én beszélek, hanem egy tervezési becslés. az döntés született, hogy megpróbáljuk kihozni a legjobbat abból, ahogyan most a tárgyalások állnak az intézmények között. A youth unemployment kérdés, kérdés ugye várhatóan elfogadásra kerül a tanácsban is, tehát ennek az előrehozása szinte biztos, és minden ö, oldalon, amit önöknek bemutattam, ott van a kis csillag, hogy ez még függ a megállapodástól, és a számokat hozzá kell majd igazítani ahhoz, amit az MFF-ről a tagállamok eldöntenek egy módosító levél formájában. Az egyeztető bizottságot még össze kell hívni. Pontosan tudatában vagyok annak, hogy a hivatkozási pont kérdése nagyon kényes és vitatható egyes tételek beszélések mások ugye távoli és nagyon gyenge beszélések. minden attól függ, hogy mi lesz a végeredménye a tárgyalásoknak, és a jogalap az viszont bizonyos, Szidónia rákérdezett erre, meg Juta is, de ez már eldőlt. Tehát van ezek, ezek tehát kiindulási bázisok, és sokan nagyon elégedetlenek voltak a költségvetés egészének szintje és egyes tételek szintje miatt. 2014 kapcsán csak Hartong úr, Ashford asszony és Andresen asszony szóltak tulajdonképpen elégedetten arról, hogy ez egy költségtakarítkos költségvetés tervezés, ami ugyan nagyon ellentétben van Szidóniának, Szuza kollégának és másoknak a, az aggodalmaival, akik meg pont azt mondják, hogy ez egy nem pozitív értelemben takarékos, hanem megszorító költségvetés. Hát szembe kell néznünk a realitásokkal, ez nem álmaink legnagyszerűbb költségvetése, hanem a nagyon sok megszorítás között lehetséges legjobb, bár nem jó költségvetés, ami megvalósíthatónak tűnik. Annak a tükrében, hogy, hogy milyen pénz átcsoportosítások történnek, és milyen elmaradt kifizetési terhünk van. 2013-2014 között, ugye, hogy megértsük a kötelezettségvállalások és kifizetések közti dinamikát 2014-ben, ezért kellett ezt így összehasonlításban bemutatni. Ann Jensen, Salvador Garriga, Helga, Andresen kolléga, Souza kollégák mind elmondták, hogy és végül is ezek jó dolgok, és a költségvetési vitán majd újra felvethetőek, de a pénzügyi keret első évéről beszélünk, és a nagy bajt, a nagy kárt sikerült elkerülnünk, és a lassan beinduló programok, a közös megvalósításban megvalósuló programok tekintetben szerintem realista módon terveztünk, a bizottság és a tagállamok interakciója, szükséges interakciója miatt itt ezek mindig lassan indulnak be, ez a kutatási programok, a Horizont, a vidékfejlesztési programok érvény, esetében is érvényes. A közvetlen kifizetések persze mennek folyamatosan, de a vidékfejlesztés tipikusan lassan induló téma, ez eddig is így volt, és 2014-ben sem lesz másképpen. Tehát ennek a költségvetés tervezésnek a filozófiája az volt, hogy realisztikusan megkülönböztetjük egymástól a közös vitelű projekteket, amelyek lassan indulnak be, és azokat, amelyek gyorsan beindíthatóak. És ezért alakult ilyen furcsán is egyébként az általam már bemutatott a hatos dián esetleg kérhetem újra, hatos dián bemutatott összegek. Ez egy nagyon egyedi összetételű költségvetés, még akkor is, hogyha figyelembe veszük, hogy ez egy 7 éves időszak első éve, 8%-a a kifizetéseknek mindössze az új programozási kifizetés, akár most az agrárprogramokról, vagy a többiről beszélünk, de ez egy összevont összeg, tehát ez a 8% nagyon alacsony, és realistán terveztük. Mert nagyon sok a korábbról felhalmozódott kötelezettségünk, egy harmadát a felhalmazott kifizetetlen számáknak ki kell fizetni 2014-ben, illetve még ide, az idei év végéig részben. Tehát ez egy egyedi, nagyon különleges összetételű költségvetés, de ez csak az első évben lesz így. Jövőre már azért ez változni fog, de realista tervezés, mondom. És így ez a plafonok tervezését is befolyásolta. Sok olyan kifizetés van, ahol plafon nélküli a tervezés, erre többen ugye ki is tértek, 528 millió eurónyi ö, rést hagytunk a kölcs, kötelezettségvállalásokra. Ez nem túl nagy mozgástér, de azért prioritásokat hozzá lehet rendelni majd ezekhez a pénzekhez a parlamenti ö, olvasat függvényében. Az MFF-ről szóló tárgyalások során is felmerült ez a probléma. A pénzügyi időszak kezdetén nem szokás nagy marginokat hagyni, ugye arról nem is beszélve, hogy az általános plafonból is lehet még rugalmassággal új prioritásokat kijelölni, vagy másképpen súlyozni. De a valódi kérdés most az, a legnagyobb dilemma, hogy az európai csúcs tükrében valóban ezek az új kezdeményezések, mint az ifjúsági kezdeményezés végrehajthatóak lesznek-e majd, és megoldják-e majd az ifjúság problémáit. Nyilvánvaló, hogy a munkanélküliség problémáját továbbra is a tagállamoknak kell kezelni, és nem szabad túlzott elvárásokat fűzni egy európai eszközhöz, ez méretében sem mérhető a tagállami eszközökhöz és problémákhoz, tehát a probléma tagállami jellegű, de segítheti ez a program a tagállami végrehajtást, a saját célok végrehajtását. Inge Gresslének a kérdése jogos. A jelenlegi rendelet változni fog az MFF kapcsán, de a javaslatban, júniusi 19 javaslatunkban azt fogalmaztuk meg, hogy az Európai Szociális Alapról szóló rendelet alá kell ezt besorolni. Mert nyilván kell egy jogalap, de nem ez a fő baj. A fő baj az, amit Godman úr, Ashford kolléga, Rányó kolléga is, és Mulder kolléga is megfogalmaz, vagyis, hogy ez politikai nyilatkozata csupán, vagy pedig valós megvalósítás lesz mögötte. Ahhoz, hogy ezt operatívvá tegyük, és érdemivé, ahhoz el kell kezdeni már most az előkészítő munkát 2013-ban a Youth Employment programmal kapcsolatban, hogy a működés ö, simán menjen. De az ifjúsági garancia nélkül ezt el sem kezdhető. Három skandináv országban működik az ifjúsági garancia rendszere, ami a munkahelyekre, képzésre vonatkozik, de 24 országban viszont nincs ilyen a 27-ből. Ahhoz, hogy ebből operatív program legyen, ahhoz előre kell hozni pénzeket. Honnan jön a pénz? Én mondtam, hogy honnan jön. 107 70 millió jön a Connecting Europe energia alapból, 640 a területi együttműködésből, és 471 a kohéziós alapból, amelyek ugye lassan beinduló programok, amelyek majd később behozzák magukat, és a most el, tőlük elvett pénzeket visszakapják majd. Tehát ennyit a pénzek forrásáról. Én személy szerint ugye nyilván nem adhatok garanciát a Youth Employment sikerére, de biztos, hogy nagy hiba lenne meg sem fogalmazni ezt a prioritást, vagy csak a gazdasági felendüléstől függővé tenni. Fordított a sorrend, nagy hiba lenne, hogyha még egy kezdeményezésről lemondanánk, és nem tanulnánk abból, hogy a gazdasági helyreállítás szolgáló programokkal is ez volt a baj. És a nyilatkozatok szintjén maradt sok program. A KKV-kkal kapcsolatban az ugyanaz elmondható. Helga Trüppel fogalmaz jól, hogy hogyha összevonunk ö, programokat, a kockázat megosztást közössé tesszük, akkor a 2014-re vonatkozó számokból kiderül, hogy viszonylag kis összegű ez, és mégis nagy hatást lehet ezáltal elérni, és nem fogjuk például ezzel a Kozma vagy a Horizon program pénzeit felemészteni. Ami a négyes fő címet ö, illeti, ez 2014-ben azért csökken az előcsatlakozási rész legalábbis, mert Horvátország megszűnik előcsatlakozási országnak lenni. A többi részére vonatkozóan pedig nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy az Európai Parlament kezdeményezésének megfelelve válaszoljunk az arab tavaszból fakadó kihívásokra. Effort to... Tehát itt olyan erőfeszítésekre van szó, hogy minél több eszközt áll, állítsunk az arab tavasz kibontakozásának érdekébe. Legalábbis önök így értékelték a helyzetet, de az biztos, hogy volt itt egyfajta csúcspont, amikor többet kellett adni. Úgy tűnik, hogy 2014-ben majd kevesebb lesz, kevesebbre lesz szükség. De igazából itt projektek is vannak, amelyek az Európai Unión kívüli államokban valósulnak meg, és ez azt mutatja, hogy a humanitárius segítségnyújtáson kívül ezen keresztül is tudjuk támogatni ezen országokat. Ötös cím sor, Holmeyer képviselő, hát nem önt próbáltam, nem önnek szóltak ezek a kihívások. Nem akartam önt bántani személy szerint, és nem akartam az ön költségvetési hatalmát támadni. Nos, ezzel az utolsó pillanatban történt 2013-ról és 2014-re vonatkozó bérbefogyasztással kapcsolatban. Nos, hát erről valóban megállapodás született a három oldalú tárgyalásokon. Ezt még jogi értelemben nem erősítettük meg, de hát majd akkor holnap. Köszönöm, köszönöm. de azért realista ez a hozzáállás. Az utolsó pillanatban döntöttünk erről. Hát persze ez biztos, hogy más számokat tükröz majd az ön javaslatában, mint a miénkben, de igazából az Európai Parlamenttel kapcsolatban azt is el kell mondanom, hogy ez volt az egyetlen olyan intézmény, amely nem kapta meg a levelemet, vagy nem így van? többi intézmény. Megkapta a levelemet. És ezekben a, ebben a levélben ö, csökkenésekről ö, számoltuk be a többi intézmény számára, amely a parlament esetében nem történt meg. Természetesen ez nem azért volt, hogy az Európai Parlament hatáskörét kérdőjelezzem meg. A fenntarthatóság rendkívül fontos, de ez mégiscsak azért a statisztikákat tönkre teszi. Úgyhogy ezért gondolom, hogy külön kellene vált választani, külön kellene választani az erőfeszítéseket az adminisztráció részéről, hiszen láttuk a helyzetet az ügynökségeknél például, erről beszéltünk már önökkel is, hogy milyen új kihívások vannak, és bizony a humán erőforrások nagyon nehéz helyzetben vannak bizonyos ügynökségeknél. Michel Bárnyéval is beszéltem erről, hogy mennyire nehéz a helyzet, például a pénzügyi felügyeleti rendszer kapcsán a személyzeti rendszer nagyon túlterhelt, és arra is szükség van, hogy most már ne csak a deficitet vizsgálják a kollégák, hanem bizony a költségvetési egyensúlyt is. Ez hatalmas új feladat, úgyhogy itt nagy erőfeszítésekre volt szükség. Az európai iskolákkal kapcsolatban nem tudom, hogy miért történt csökkentés, de ez nagy valószínűséggel a kapcsolatos, hogy milyen számokat várunk az európai iskolában, a diákszám hogy fog alakulni, ami pedig a nyugdíjakat illeti. Itt nagyon nagy erőfeszítésekre van szükség 2014 és 2020 közötti időszakra nézve. Ez hatalmas öm, nyomást jelent a költségvetésen. Herzog asszony, hát valóban az európai büdzsén belül az ITER költségvetését nem, tehát nem arról van szó, hogy itt a tagállamokat akarjuk ebből kihagyni. Ami pedig a tervezés biztonságát illeti, ez nem ugyanaz, mint a büdzsé. Most az elmúlt években valóban sok probléma volt, ez önöknek viszont tetszik. és hogy ugye mindig is szükség volt pótköltségvetésekre, de hát ugye mindig lesz különbség a megszavazott büdzsé és a kiegészítő büdzsé között, de hát ezt a tervezésbe bele kell kalkulálni. Haukasszony, be kell vallanom, hogy igen, volt itt hiba a táblázatokban, a Life Plus 2014-2020-ra vonatkozólag ez a 3,4 ez nem jó, 3,1-nek kellene lennie. 2011 kapcsán derült ki az, hogy az összehasonlítást kell vizsgálni a két 7 éves időszak között, de egyelőre ezzel kapcsolatban nem tudok részletek sem beszámolni. De igaza van önnek, volt legalább egy hiba a számokban. Én legalábbis csak ennyit vettem észre, de volt hiba a táblázatokban. Aztán mi van akkor, hogyha nem sikerül egyessége jutni? Jan Mulder vetette fel ezt a kérdést. Nekem az a benyomásom, hogy Európa tele van kérdőjelekkel, problémákkal, és nem ismert faktorokkal. Éppen ezért fontos az, hogy jó üzeneteket közvetítsünk az emberek felé, ne rossz üzeneteket. Úgyhogy egyelőre ne beszéljünk arról, hogy mi van akkor, hogyha nem történik megegyezés, hiszen ez a sötét, ez a fekete oldala az EU-nak. Erre a 7,2-re szükségünk van minél sürgősebben a jövővel kapcsolatos vitákba most nem szeretnék belemenni. Mindenesetre az is biztos, hogy egyelőre nem jó, hogyha rossz üzeneteket közvetítünk, hanem inkább az európai intézmények erősségét, vagy ezeknek a mm, jó történeteit tárjuk a közvélemény elé, mert a helyzet sokkal rosszabb, mint amikor a 2007-2013-ra vonatkozó MFF tárgyalásában vettem részt a parlament delegációjának részeként. Úgyhogy én itt le is állnék. A Cassandra jellegű szenáriókat most egyenlőre próbáljuk meg kizárni. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a prezentációt és a részletes válaszokat. Akkor eh, most lezárhatjuk a, jav, a mai ülést és a büdzsé vagy költségvetési szakbizottság holnap 9-től 12.30-ig fog ugyanebben a teremben ülésezni, és ez egy lehetőség lesz arra is, hogy mandátumunkat megfogalmazzuk a három oldalú tárgyalások során. Köszönöm szépen, holnap találkozunk.